Ez egy közös vita a farma kovigilanciáról. McEwan asszony jelentését tárgyaljuk a farmakovigilanciáról. Lesz egy jelentés, illetve egy irányabb módosításról szóló jelentés. Úgy látom, hogy a biztos úr már a helyén van. Akkor meg is adom a szót az előadóasszonynak, Linda McEvennek. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos vagyok abban, hogy a teremben mindenki már szed egy gyógyszert, vagy talán most is szed, és ezeknek a termékeknek a biztonsága nagyon fontos a közegészségügy szempontjából. Múlt héten szakértői megbeszélés volt erről az új jogszabálytervezetről, és arra emlékeztettek minket, hogy 2010 az 50. évfordulója a Feredem mate a végtag nélkül született gyerekekre bizonyára mindenki emlékszik, és ez is az egyik fontos esemény volt, aminek nyomán dolgozták a farmakovigilancia rendszert, hiszen maguk a klinikai vizsgálatok nem lesznek soha elégségesek arra, hogy biztonsággal tudjuk előre minden gyógyszeripari terméknek a mellékhatásait. Előrelépések történtek. Múlt héten a szakértők arról számoltak be, hogy ezekkel az előrépésekkel, előrelépésekkel az említett esetben a 60-as években 2000 esetnek kellett felmerülnie, hogy ez a probléma kiderüljön, most már ennél sokkal kisebb számú eset is elégséges. Ezért nagyon lényeges egy koherens rendszert kialakítani a tagállamok részvételével, illetve az európai londoni kovigilancia felügyelet, farmakovigilancia felügyelettel, hiszen most 150 millió emberről beszélünk, ezen a mintán tudjuk vizsgálni a gyógyszerek hatását, nem csak nemzeti szinten. Ennek az ügynökségnek a létrehozása, illetve az egyes országokban létrehozott ügynökségek működését is az európai jog határozza meg. Az európai adatbázis a legnagyobb ilyen jellegű adatbázis, és ez is segít, hogy csökkentsük az időt, ami ahhoz szükséges, hogy felfedezzük a mellékhatásokat. A 60-as évek óta többféle gyógyszerrel volt már probléma, legutóbb egy cukorbetegség elleni gyógyszerrel. A tanács az első olvasatban elfogadta ezt a csomagot, úgy érezzük, hogy ez nagyon jó csomag, és előmozdítja a farmakovigilancia ügyét az Európai Unióban. Egy bizottságot is előirányoz ez a jogszabály, amely a gyógyszerek biztonságát a gyógyszeripari termékek jóvágyásától elválasztja szakértők bevonásával, javítja a betegeknek adott információk színvonalát, illetve a tájékoztatókkal kapcsolatosan arra biztatja a, a betegeket, hogy jelentsék a nem kívánatos mellékhatásokat. Jelen pillanatban a szakemberek tudják, hogy mikor adnak új terméket a betegeknek, de a betegek nem mindig vannak ennek tudatában. Sokkal jobb tájékoztatásra van szükség a közvélemény számára, egyetlen helyen összegyűjtve az információkat a gyógyszerek biztonságával kapcsolatosan, a betegtájékoztatóval kapcsolatosan, hiszen most ezt a fajta információt több óra alatt lehet csak összegyűjteni. Ehhez ö, ö, egyszerűsített eljárásokra van szükség a jelentéstétele kapcsolatosan, ezek olyan változások, amelyek jelentősen javítják a farmakovigilancia rendszerét Európában, és most pedig köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik segítettek ebben a munkában, az árnyékjelentéstevőknek, hiszen ez egy nagyon összetett ügy volt, és nagyon jó, hogy ilyen kiváló szakértők vannak a körünkben. Louis Mortel itt van, a tanács szakértője, a parlament titkárságának is köszönetet mondok, a szocialista frakcióbeli kollégámnak, hiszen nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy tisztázzunk bizonyos még nyitott kérdéseket, a tanács és a bizottság titkárságának is köszönetet mondok, sok szervezet küldött be információt számunkra, hogy az ő szempontjukból is fel tudjuk mérni a helyzetet, beteg szervezetek, gyógyszergyártók, nemzeti szabályozók, stb. Ez egy csapat munka volt, és reméljük, hogy az ilyen szellemben folytatódik, és köszönöm szépen, Mekában asszony. Most a bizottság nevében Tájáni biztos úr kap hangot. Köszönöm, elnök úr. Képviselő urak és hölgyek, Ah, a biztos sajnálata jelenti be, hogy nem lehet itt most, hogy ezt a vitát meghallgassa és elnézésüket kéri. Ez egy nagyon fontos téma, amelynek elbőrsatában vagyunk a farmakovigilanciáról. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt a megállapodást megköthessük, különösen a jelentéstevőnek, valamint az árnyék jelentéstevőknek, Továbbá a véleményt adó bizottságoknak köszönetet mondok, tehát önöknek ezért a jelentésért, amelyről holnap szavazunk, és ennek köszönhetően a betegeket jobban védjük majd a gyógyszerek káros mellékhatásaival szemben. Az emberi felhasználású gyógyszerekkel kapcsolatos farmakovigilancia megerősödik és korszerűbbé válik annak érdekében, hogy a közegészségügyet hatékonyabban védjük, ugyanakkor azért is, hogy az egységes piac jobb működését biztosítani tudjuk, valamint a jellegi eljárásokat észszerűsítsük. Ezen kívül a jogalkotás növeli az átláthatóságot és a betegek részvételét a farmakovigilanciában. Végezetül az új tudományos bizottság amely a farmakovigilanciával foglalkozik, és amely az Európai Gyógyszerügynökség keretén belül jött létre. Nos, ennek a tudását is felhasználhatjuk az újszerű gyógyszerek vonatkozásában, és csökkenteni tudjuk a kockázatokat is. Az Európai Bizottság üdvözli a közös álláspontot, amelyet végül is el tudtunk érni és amely összhangban van az elért megállapodással. A javasolt módosítás annak érdekében, hogy növekedjen az e a bevonása. és ezzel kapcsolatban a bizottság követte a parlament módosítását. A bizottság annak érdekében, hogy ne késleltesse ennek a fontos javaslatnak az elfogadását, kötelezettséget vállal arra, hogy az üres álláshelyeket, az A15-ös álláshelyeket, A14-es helyet ki fogja írni. A bizottság úgy véli, hogy ezt a kérdést horizontális keretek között kell kezelni, ami az európai ügynökségeket illeti hiszen intézményközi munkacsoport is foglalkozik az ügynökségek személyzeti kérdéseivel. Hogyha a megfelelő fokozat ettől eltérő kell, hogy legyen, akkor a jövőbeli közleményünkben erről tájékoztatni fogunk. Köszönöm szépen, biztos úr! az ipari és kutatásfejlesztési igazgatóság véleményéért adom meg önnek a szót. Köszönöm szépen. Most egy percet kérek, aztán később is szeretnék felszólalni. Most az Ipari és Kutatásfejlesztési Bizottság nevében szólok. Köszönöm a jelentéstevőnek, Linda McAvennak a jelentést. Annyit szeretnék elmondani, hogy ezzel az ügyel kapcsolatosan nagyon fontos volt, hogy a betegek nagyobb védelmet élvezzenek és jobb információt kapjanak, de az ellen is küzdenünk kellett, hogy az iparág uralkodjon úgymond ezen a területen, vagyis csak önállók legyen meg megfelelő, a megfelelő információ az adatok értelmezésére a mellékhatásokkal kapcsolatosan. Abban hiszünk, hogy az orvosoknak és a betegeknek kell jelenteniük a nem kívánatos mellékhatásokat, és ezeket át kell adni az illetékes hatóságoknak. A tagállamok feladata pedig az, hogy feltárják a nem kívánatos mellékhatásokat, és ezek nyomán eljárjanak. A svéd hatóság is beszélt már egy esetről, egészen addig nem is tudtuk, hogy ennek a bizonyos vakcinának ilyen mellékhatása van. Csalódott vagyok, hogy nem kaptunk a nemzeti hatóságok számára függetlenséget. Ez óriási előrelépés lett volna, de azért az is fontos, hogy van most egy farmakovigilancia ügynökség, amely az ezzel foglalkozó bizottságtól külön működik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ki fejtette a véleményüket, és most pedig Torres úr következik. Egy vagy két percem van. Egy perc, igen. Les médicaments sont un Nos, természetesen a gyógyszerek is egy külön eh, biznisz, és éppen ezért ki vannak téve a lobby hatásoknak. Az IMCO bizottságban sikerült nekünk eh, nyitva tartani a belső piacot, és eh, dolgoztunk azzal az ügyekkel kapcsolatban, amelyekről most a kollégák beszéltek, a mellékhatásokról és egyebekről. Ugyanakkor azt szerettük volna még elérni, hogy a piacon belüli kontrollokat az iparág ne tudja legyengíteni, és a prospektusban, a, a betegtájékoztatóban szerepeljenek azok a dolgok, amelyeket szerettünk volna. Egy dolgot sajnálok, az az, hogy a az új gyógyszerek hozzáadott értéke, terapeutikai hozzáadott értékéről nincsen nagy tanulmány mindig, amikor egy tárgyalás, mindig, amikor e, egy új gyógyszer e, kerül forgalomba, akkor valójában egy molekulát egy icipicit változtatják meg, és aztán hatalmas marketing kampányt indítanak és ennek következtében vannak új gyógyszerek, amelyeknek nincs hozzáadott értékük, viszont mivel hivatalosan új gyógyszerek, ezért iszonyatosan drágák, nem úgy, mint a lejárt védettségű gyógyszerek. Tehát a következő felülvizsgálatkor ezt is meg kell néznünk részletekben. E, minden intézkedése a nemzeti hatóságoknak, amely javító szándékú, az legyen könnyebben megtehető, és sajnálatos módon egyelőre a hozzáadott értéket nem kell vizsgálni. Köszönöm. Euh, Most pedig uh, a frakciók nevében szólalnak fel a következő felszólalók. Először az EPP nevében Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szeretném kiemelni az előadó munkáját, nem csak az, az lényegi, illetve tartalmi munkáját, hanem formáját tekintve is jelentős munkát végzett. Köszönök a, köszönöm a spanyol adminisztráció munkáját. Nagyon fontos megerősíteni a farmakovigilanciát, az átláthatóságot, a kommunikációt, illetve a tájékoztatást a már forgalomban lévő gyógyszerekkel kapcsolatosan, különösen a kockázatokra vonatkozólag és a mellékhatások tekintetében ki kell emelni az ügynökség létrehozásának jelentőségét, hiszen ez ajánlásokat tesz a gyógyszerek felhasználásával kapcsolatosan, illetve a mellékhatásokkal kapcsolatosan, amelyek az Európai Unióban forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatosan felmerülhetnek. Az értesítési eljárás is nagyon fontos, amiben tájékoztatást kell adni a mellékhatásokról, a tagállamok részéről, illetve a felelős forgalmazók részéről, ez az egységes információforrás, ami majd létrejön, nagyon lényeges. A tagállamok, ahol a gyanú felmerül, nagyon fontos szerepet kapnak, ez nagyon lényeges. És az is, hogy a nem kívánatos mellékhatásokat kezelni tudja az ügynökség, és közzétegye egy internetes portálon és ezt az egyes tagállamok portálai, át, portálai átveszik, és ez is hozzájárul majd a forgalmazott gyógyszerek biztonságához. Végül pedig nem szabad megfeledkezni arról, hogy a farmakovigilancia nagyon fontos szerepet játszik a közegészségügy védelmében, és ezért ez a rendelet tervezett jelentősen hozzájárul majd ahhoz, hogy itt a helyzet javuljon, nem csak a jelenlegi folyamatok tekintetében, hanem a tagállamok közötti koordináció szempontjából is. Köszönöm szépen. Másfél percet kap Correal de Campos úr. Senhor Presidente, o facto de haver tendência... Az a tény, hogy egyre több a tendencia arra irányulóan, hogy az új gyógyszerek biztonsági profilja csak a piacra bocsájtás után kerüljön ismertetésre, Éppen ezért egy hatékonyabb farmakovigilenciai rendszerre van szükség, hiszen itt a kockázatkezelés problémájáról van szó. Makro és szupranacionális szinten közelebb kell, hogy legyünk a polgárokhoz. Az új gyógyszerek alapvető szerepet játszottak és játszanak a közegészségügy szempontjából, és nagyon nagy előrelépéseket értünk, értünk el az új gyógyszerek kialakítása területén, de mégis a gyógyszerek a beteghalálozás 5%-áért felelősek. Tehát közösségi farmakovigilanciai rendszerre van szükség, javítani kell a koordinációt és az átláthatóságot ellenőrizni kell a közlemények útvonalát is, és a mellékhatásokkal is foglalkoznunk kell egy szimbólumról vitázunk még, valamint a betegek bevonás az ellenőrzésbe szintén fontos. Úgy szintén fontos a tagállami szinten a nagyobb hatékonyság elérése, az, hogy a környezetre gyakorolt hatásokra is figyelemmel legyünk, és aztán itt van az új ellenőrzési szerv, a PRAK. El, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, valamint a bizottságnak az együttműködésért, és a spanyol elnökségnek úgy szintén, valamint a jogalkotási csomag következetességéért is ki kell fejeznem dicsérő szavaimat, és már előre várom a holnapi szavazást. Köszönöm szépen. Két percre Pálvánova asszony. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Először is hat köszönjem meg a raportőrnek azt az igyekezetet és szaktudást, amelyel megközelítette ezt a munkát, illetve a tanácsnak, a bizottságnak, az árnyékelődöknek is köszönöm az együttműködést, amely elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy ezt a területet átláthatóbbá és biztonságosabbá tegyünk. Az ALDE Árnyék előadójaként nagyon örülök annak, hogy a spanyol elnökség alatt megszületett ez a megállapodás, és hogy a parlament eh, pozíciója is szerepel a végső szövegben azt is mondhatnánk, hogy ez nem túl izgalmas gyógyszerészeti téma, de a farmakovigilencia valójában az egyik legfontosabb terület, amelynek révén a betegek bizalmát meg sikerül építenünk. A farmakovigilencia jó működése, a mellékhatások összegyűjtése európai szinten és a jobb koordináció nemzeti hatóságok és a gyógyszerész cégek között együttesen csökkenteni fogja a gyógyszerek kockázatát. A betegek a termék engedélyezése után szintén fordulhatnak a hatósághoz észrekvételeikkel. Emellett olyan technológiai értékelések fognak születni, amelyek elkerülhetővé teszik, hogy kockáztassuk a betegek életét. Szeretnénk, hogyha átláthatóbb eh, kommunikáció lenne a farmakovigilenciai tevékenységek eh, körében, és eh, ezzel is növelnénk a betegek bizalmát. A farmakovigilencia rendszer átalakítása az európai polgárok bizalmát erősíti, és jobban megértik majd a gyógyszerek kockázatát is. Ezért is üdvözlöm én azt, hogy a betegtájékoztató e, is e, majd felülvizsgálatra kerül. Szeretném, hogyha egy jobb rendszer lépne életbe. Köszönöm szépen. A Lébe csoport képviselőtében Trevopulos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is szeretnék Mekevan asszonynak köszönetet mondani, hiszen kiváló jelentést készített. Gratulálok kollégámnak, Révészén asszonynak elemző munkájáért. Kezdetektől aggódtunk, hogy talán ez a jelentés ahhoz fog hozzájárulni, hogy könnyebben, kevesebb ellenőrzési kötelezettséggel kerüljenek piacra gyógyszeripari termékek. Nagyon fontos, hogy megfelelő felügyeleti rendszer érvényesüljön. Emiatt az aggály miatt elleneztük kezdetektől ezt a e, rendelettervezetet. Úgy gondoltuk, hogy a civil társadalomnak nagyobb rálátást kell adni, és e, szigorúbbnak kell lennie az engedélyezési rendszernek a forgalomba hozatal előtt és a terápiás hozzáadott értéket is vizsgálni kell. A kompromisszumos szöveg van most előttünk. Ezzel kapcsolatosan már erőfeszítéseket tettek, hogy az agályainkat enyhítsék, a farmakovigilancia bizottság és ügynökség létrehozásával, a mellékhatások vizsgálatával, Vizsgálni kell a környezetvédelmi szempontokat is, és a kockázatokat is. Itt nem volt előrelépés, hiszen nagyon fontos, hogy kötelezettséget írjanak elő arra nézve, hogy a lehetséges környezeti hatásokat is vizsgálják a forgalomba hozatal előtt. Sajnálatos módon a kompromisszumos szöveg csak arra biztatja a tagállamokat, hogy fontolják meg, mi lesz a monitoring folyamat következő lépése környezetvédelmi szempontból. A bizottságnak a probléma nagyságrendjéről kell jelentést írnia, illetve meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e a módosításra. Köszönöm. Másfél percre Kapnok úré a szó. Nincs mikrofon. Uh, Vážený pane předsedo, dámy a pánové. úr, kedves kollégák. Kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem mcavan asszonynak a munkáját, és mindenkinek megköszönjem azoknak, akik foglalkoztak ezzel a témával. Ez a farmakovigilanciáról szóló irányelv már tíz éve változatlan, és éppen ezért szükséges a teljes felülvizsgálata ennek az irányelvnek. Én teljes mértékben osztom azoknak a nézetét, akik azt mondják, hogy a beteget egyenlőfélként kell kezelni, és jobb tájékoztatást kell nyújtani nekik az információ hozzáférhetősége nagyon fontos dolog. Ez magába foglalja az olyan információkhoz való hozzáférést is, amelyek a mellékhatásokra vonatkoznak. Az ilyen információk egy helyre való összegyűjtése és az információcsere hatékonyá tétele a nemzeti rendszerek között növeli majd a tudatosságot, a betegek bizalmát a gyógyszerek iránt, és ráadásul megakadályoz halálos kimenetelű e, baleseteket, például lehetővé teszi egy veszélyes termék gyors kivonását a piacról. Ezzel is általánosságban növeli a lakosság egészségi állapotát. Két percre Masztálka úr kapja meg a szót. Kolegyně a kolegové, projednáváme závažné téma, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon fontos ügyről van most szó. A gyógyszerek életeket menthetnek meg, de károsíthatják is az egészséget. Amint már korábban is említették, a gyógyszerek nem kívánatos mellékhatásai az ötödikek a sorban az a kórházi elhalálozások okai között, ezért nagyon lényeges a biztonság és a farmakovigilancia, és úgy gondolom, hogy ezzel a jogszabályjal, ennek a javításával előrelépést tudtunk elérni a betegek védelmében. Nagyon fontos, hogy közvetlenül kapjanak a betegek információt, illetve visszajelezhessenek a mellékhatásokkal kapcsolatosan, így korábban fel lehet fedezni a mellékhatásokat. A betegek olyan mellékhatásokról is beszámolhatnak, amelyeket például nem szívesen osztanak meg az orvosaikkal, pszichológiai vagy szexuális jellegű mellékhatásokra gondolok. Ezt interneten és más módszerekkel bejelenthetik, és ez azért jó, mert azok is megtehetik ezt, akik nem használnak számítógépet. Az információhoz való hozzájutás is könnyebb lesz, hiszen az erre vonatkozó portál minden európai nyelven hozzáférhetővé válik egy új adatbázissal együtt. Az adatvédelem természetesen nagyon fontos kérdés. Itt további előrelépésre van szükség, az átláthatóságot javítani kell a döntéshozó szervek esetében, ezeknek megfelelő forrásokat kell biztosítani, független és fenntartható működést kell lehetővé tenni. A, az összeférhetetlenségeket is ki kell zárni, hogy ezek az intézkedések ne legyenek az ipari ági érdekek hatása alatt. Köszönöm szépen. Két percre Lisze úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! hogy szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Linda McEvennek, és az árnyék jelentéstevőnek is, a néppárt részéről Pilar Ajúzónak szintén elismerésemet kell kifejeznem a végzett munkáért. Linda McEwen és az árnyék jelentéstevő jó eredményt értek el, amiről holnap fogunk szavazni. A betegek biztonsága jelentősen javul, és véleményem szerint ez a legnagyobb előrelépés, amelyet nagy ellentmondások nélkül elértünk, azaz az, hogy jobb információk állnak majd a betegek rendelkezésére. Ez az adatbank, ez a webportál, amelyet valamennyi tagállamban minden nyelven kínálunk, ez javítja a betegek tájékoztatását és különösen az úgynevezett mobil betegek részére jelenti jobb tájékoztatást. Hiszen Európa más országába utazva idegen nyelvű tájékoztatót kapunk, ami megértési problémákat vethet fel. Hogyha viszont az interneten, ezen a weboldalon minden nyelven rendelkezésre állnak ezek az információk, ez bizonyosan nagy segítséget jelent majd. Az a javaslat, amelyet viták nélkül elfogadtunk, ez javítja a tájékoztatást, sokkal inkább, mint Ferhojgen úr javaslata a beteg tájékoztatás címszó alatt került benyújtásra. Dolgozunk ezen, és Krisztof Fjellnerrel nagyon jó eszmecserét folytattunk, amit még természetesen ki kell egészítenünk azzal, amit a farmakovigilanciával kapcsolatos munka során született, de ez egy hatalmas előrelépés, amelyet Linda McKeven és az Árnyék elő elértek. Végezetül Üdvözlöm azt is, hogy a betegtájékoztatót átdolgozzuk, azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak is gyorsan meg kellene ezt tennie. Némileg szomorú vagyok, hogy az összefoglalást, a betegtájékoztatót illetően még nem tudtunk ez ügyben dönteni. A bizottság egy fekete keretes részt javasolt, amely erjesztőleg hathat, talán el kell gondolkodnunk azon, hogy talán a legfontosabb pontokat össze tudjuk-e foglalni megfelelő formában, ez is a jövő témája lesz. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzájárult a jó eredményhez. Köszönöm szépen, Lisa úr. Most pedig másfél percre Kádenbach úrnak adom meg a szót, illetve Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos, köszönetet szeretnék mondani Linda Megevennek és valamennyi kollégának, az jelentéstevőnek is, akik közreműködtek. Először is talán a betegekhez szólnék, illetve az európai egészségügyi rendszerekhez. Azt hiszem, hogy időt kellene szánnunk arra, hogy egyrésztről a betegekkel foglalkozzunk, amikor gyógyszereket írunk fel nekik, hogy tudják, hogy mit vesznek be, és az esetleges nem kívánatos mellékhatásokról felvilágosítást nyerjenek másrésztről. A betegek őszintességére is appellálunk, hogy orvosuknak, illetve gyógyszerészüknek tájékoztatást adjanak, ha ilyen hatások fellépnek, hiszen csak úgy működhet, amit kérünk, azaz az, hogy a gyógyszerek a lehető legbiztonságosabbak legyenek. Üdvözlöm ezt a dokumentumot, ez egy további lépést jelent abban az irányban, hogy a mellékhatások egész Európában nyilvántartásra vételbe kerüljenek, és így módon az egészségügyi dolgozók, illetve a gyógyszeripar a lehető leghamarabb reagálhasson ezekre a hatásokra. Az egyes tagállamokban már nagyon jó rendszerek állnak rendelkezésre a célra, és azt hiszem, hogy a következő lépés az lesz, hogy ezeket a rendszereket egységesítjük, majd és összefoglaljuk és azt hiszem, hogy ebben az esetben is egy régi közmondás érvényes, mi, mi, ami szerint az egész az több, mint a részek összessége, és nagyon örülök, hogyha holnap nagy többséggel elfogadjuk majd a plenárison ezt a jelentést. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen, Kállenbach asszony. Most pedig egy percre Lepás asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is szeretnék gratulálni az előadónak, Mekeven asszonynak munkájáért. Első olvasatban sokszor nehéz dolgunk van, amikor megállapodás születik, hiszen ez csökkenti a parlament hatáskörét, de ez most egy kedvező fejlemény, hiszen Parvanova asszony az árnyék jelentéstevő kiváló munkát végzett szintén sok előrelépést értünk el, különösen az átláthatóság tekintetében. Az átláthatóságnak kell az alapelvnek lennie, ami érvényesül ezen a területen, megfelelő szakértelmet kell kidolgozni, és a szellemi tulajdonjog is nagyon fontos ezen a területen, illetve a környezetvédelmi szempontok. Ezért nyújtottam be néhány módosító indítványt az átláthatóság javítása érdekében. További szerettem volna ennél menni, de úgy gondolom, hogy az eredmény jelen pillanatban kielégítő. Van egy olyan rendelkezés, ami talán különösnek tűnik, de nem annyira különös. Mégpedig a bizottság kérése arra nézve, hogy vizsgálják meg a légszennyezés és a talajszennyezés kérdését a gyógyszeripar összefüggésében. Nagyon fontos, hogy hatástanulmányok készüljenek. Kellenen úr egy percre kapja meg a szót. Marina Janukit. Köszönöm. Marina Janakodatis sajnálatos módon nem lehet itt. Ő a mi frakciónk árnyék előadója, de megkért arra, hogy Linda McEvennek külön köszönjem meg azt a nagyszerű együttműködést, amelyet ő a többi frakció felé mutatott a célunk az volt, hogy a közösségi farmakovigilanciai rendszert megerősítsük az emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek eh, területén. Mi úgy gondoljuk, hogy eh, ha elfogadjuk ezt a rendszert, akkor egyrészt a kockázatfelmérés rendszere lesz jobb, másrészt eh, az engedélyeztetés, a marketing, illetve az engedélyeztetés utáni biztonsági intézkedések is jobbak lesznek, valamint a jelentés tételi folyamatok a mellékhatások vonatkozásában szintén javulnak, és összességében a gyógyszerbiztonság átláthatósága növekszik. A betegek hozzáférnek portálokhoz, hallani fognak a mellékhatásokról, és úgy gondoljuk, hogy ez minden európai polgárnak és betegnek érdeke, egyszerűsíti és tisztázza a tagállamoknak, illetve a kockázatfelmérési tanácsadó bizottságnak, valamint a gyógyszergyáraknak a szerepét, és javítja a gyógyszerbiztonságot Európában. Köszönöm szépen. Egy percre Matthias asszony, asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Gratulálok önnek. Valamennyien tudjuk, hogy a gyógyszerek mellékhatásai számos halálesetet okoznak a kórházakban. Az átlátható farmakovigilanciai rendszer nagyon fontos. Meg kell erősíteni a farmakovigilanciát a már a piacon lévő gyógyszerek vonatkozásában. Ez a jelentés előnye, hiszen a jogszabályunk segítségével ezeket a hatásokat nem tudjuk előre látni nézzük meg, hogy mi történt a hegyen egy oltóanyaggal. Gyorsan piacra dobták ezt az oltóanyagot, és nem tudták a mellékhatásait értékelni. Még mindig szükség van egy kimerítő értékelésre ennek az anyagnak az esetében. A beteg mobilitás és az orvosok mobilitása lehetővé teszi, hogy gyorsabban jussunk információkhoz. Köszönöm szépen, két percre Grosztet asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A farmakovigilancia nagyon fontos pillére a betegek, beteg jogok védelmének, hiszen nagyon fontos kockázatokat vet fel a gyógyszerek használata. Ez nagy előrelépés a beteg biztonság szempontjából. Hiszen a mellékhatások így hamar kiderülnek, és gyorsan ki lehet vonni ezek hatására a piacról bizonyos gyógyszereket. Nagyon fontos javítani a helyzetet. A kockázatok jobb felmérése alapján, és az illetékes hatóságok között is hatékonyabb együttműködésre van szükség. Meg kell értenünk a mellékhatások működését, erre vonatkozik a farmakovigilancia adatbázis. Ez egy egységes konzultációs fórum lesz minden információ szempontjából, ami a gyógyszerekre vonatkozik. Így javulhat az illetékes nemzeti hatóságok között a kommunikáció. A nemzeti hatóságok nagyobb kapacitást kapnak arra, nagyobb hatáskört, hogy vizsgálják a kockázatok és az előnyök viszonyát, és hogy információt szolgáltassanak a betegeknek és a szakmaképviselőinek. Nem akarjuk elijeszteni a betegeket azzal, hogy túlságosan sok információt adunk számukra, ennek is lehetnek káros hatásai. Helytálló információra van szükség, de nem szabad megijeszteni a betegeket. Erre most is láthatunk példát, hiszen egyre nehezebben olvashatók a betegtájékoztatók. Nagyon fontos, hogy a betegek bízzanak a gyógyszerekben, amelyeket szedniük kell. Köszönöm szépen, Rosztet asszony, és másfél percre Vernyó asszonyé a szó. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, a farmakovigilencia arról szól, hogy elemezzük a mellékhatásait a gyógyszereknek, és kérjük a piacról való kivonásukat akkor, hogyha valami fajta probléma van. Ez része a gyógyszerészeti csomagnak. Egy rendkívül fontos kérdésről van szó az egészségügyi ellátórendszerünk minősége szempontjából sajnálom, hogy Dali úr nem jött el, és én meglepődtem azon bizottsági javaslat miatt, amely kedvez a gyógyszergyáraknak és alássa a farmakovigilancia rendszerét. Ez volt az eredeti javaslat, de ehhez képest sokat javítottunk az anyagom. A gyorsított piacra bevezetési rendszer legyen a kivétel, ne pedig a főszabály. Azt gondolom, hogy a megállapodás hiánya a farmakovigilanciát áshatja alá. Sajnálatos módon, sajnálatos, hogy független biztosítékok rendszere nem létezik. Vannak ugyan különböző testületek, de nem függetlenek, nem nevezhetők igazán függetlennek. Remélem, hogy ezt majd még felülvizsgálják. Szintén sajnálatos, hogy a bizottság tagjainak összeférhetetlenségét nem kezelik megfelelően. A függetlenség legjobb garanciája az, hogyha a farmakovigilanciát közpénzekből finanszírozzuk, most pedig inkább vállalati pénzek mennek erre a területre. Gratulálok Linda McEvennek ahhoz, hogy az eredeti bizottsági anyaghoz képest javította az anyagot, de miért kellett sietni az első olvasattal, hogyha hagyjuk, több időt adunk magunknak, még jobb eredményt érünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ries asszony egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A farmakovigilancia ügye igen fontos, és nagyon fontos, hogy teljes körű tájékoztatást kapjanak a betegek a kockázatokról. A gyógyszereknek lehetnek mellékhatásaik, ne feledkezzünk meg arról, hogy 190 ezer ember hal meg emiatt évente. Ezek a statisztikák nem fogadhatók el, ezzel ellen fel kell lépnünk együttműködés révén, jobb együttműködésre van szükség az adatbázis felhasználásával, hatékonyabban kell tájékoztatni a betegeket is, kétirányú információáramlásra van szükség, valós átláthatóságra a farmakovigilancia ügynökség munkájával kapcsolatosan. A szakértői tudás függetlensége minden szakpolitánk alfája és omegája. Köszönöm szépen, Rész asszony.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 pozitív a betegbiztonság szempontjából. A statisztikák mutatják, hogy majdnem 200 ezerre halnak meg évente a mellékhatásoktól. 50%-a a betegeknek nem a szabályoknak megfelelően szedi a gyógyszerét, sokan viszont még megbízhatóbb információkat szeretnének hallani. Tehát látjuk, hogy a gyógyszerészeti termékek regisztrálásának megváltoztatásával további információs forrásokat nyújtunk, nyitunk meg, hiszen az orvosok, illetve a gyógyszergyárak is jelezhetik az azonosított problémákat. Ezeket a problémákat meg kell vizsgálnunk, és azokra megfelelően reagálnunk a lehető legátláthatóbb módon. Ez tehát az egyik legfontosabb szabálya a farmakovigilanciának. Minden hivatalos nyelven álljon rendelkezésre az információ az interneten, hogy a, hallgat, a betegek is megértsék, hogy miről van szó. Az internet jó információs forrás, sajnálatos módon hamis információt is könnyű oda feltölteni. Éppen ezért nekünk a rendszert napra készen kell tartanunk. A farmakovigilanciai rendszer átláthatósága szintén fontos a mellékhatások szempontjából is, hiszen így a teljes lakosságot elérhetjük az információval, és így növelhetjük a lakosság bizalmát. Childers asszony, egy percre. Köszönöm elnök úr, és gratulálok Linda McAvan kollégámnak. Szinte 200 ezeren halnak meg évente a mellékhatások miatt, ezért üdvözlöm ezt az új Európai Unió szintű rendszert a gyógyszerbiztonság érdekében. A mellékhatások jelentik a kórházi elhalálozásoknak az ötödik leggyakoribb okát, ezért nagyon lényeges a gyógyszerek biztonsági profiljának nyomon követése forgalomba hozatal után és engedélyezés után is, nagyon fontos, hogy az EU hatóságai foglalkozzanak ezzel az egyre súlyosabb problémával. Minél napra készebb információ áll rendelkezésre, annál jobb. Mindez vonatkozik az egészségügyi rendszerre és a betegekre is hiszen ez szolgálja minden európai állampolgár biztonságát, egészségét. Az internetes portál létrehozását is nagyon jó ötletnek tartom, ahonnan a, tag, a tagállamokban élő állampolgárok megfelelő információhoz jutnak. Köszönöm szépen. Két percre Bartolozzi úrnak adom meg a szót. Sí. Signor Presidente. Elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr. Ezzel az intézkedéssel az a cél, hogy a farmakovigilancia rendszerét egyszerűsítsük az EU-ban. Ezek az ambiciózus célkitűzések, amelyeket a megkövetően jelentés célul tűz ki, oly módon, hogy a 726-os és a 83-as irányelvet módosítjuk. Köszönetet mondok az egyeztetésért, ez nagyon hatékony volt a tanács, a parlament és a bizottság között, és az illetékes szakbizottságok között az Európai Parlamenten belül. Ez a javaslat tehát a farmakovigilancia rendszerét javítja az EU-ban, és az Európai Unió idevágó tevékenységét egy, erősíti. Az egyszerűsítés, az átláthatóság és az észszerűsítés a kulcspontjai ennek a két jelentésnek, amelyek olyan intézkedéseket javasolnak, melyek célja a lehető legjobb védelem a közegészségügy szempontjából, harmonizált standardok alapján az egész Európába, Európában. Nagyon sok intézkedést sorolnak fel ezek a jelentések, amelyek jobban meghatározzák a fő szereplők szerepét és hatáskörét tagállami és közösségi szinten egyaránt, valamint tudatosabban bekívánják vonni a betegeket is, akiknek alapvető szerepük van ebben a témakörben, ami az átláthatóságot illeti, illetve az információk áramlását, a gyógyszerek biztonságát illetően. Fontos az egyszerűsítés, az értékelés, a nem kívánatos mellékhatások tekintetében. A jelenlegi farmakovigilanciai rendszerjavításra szorul köszönhetően egy szorosabb együttműködésnek európai, illetve tagállamiban, mint regionális szinten történhet meg ez, és valami három szint megfelelő együttműködése esetén, illetve megfelelő információcsere esetén csökkenteni lehet a gyógyszerek káros mellékhatásait. Az új farmakovigilanciai rendszer tehát vett támogatást is kap, és így módon a megfelelő információ szintet lehet biztosítani a betegek, valamint a tagállami hatóságok és az egészségügyi dolgozók javára. Köszönöm, Bártalodzi úr! Marinescu úr, két és fél percre kapja meg a szót. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Industri- Köszönöm szépen, elnök úr. A gyógyszeripar az európai gazdaság kulcságazata, mert közvetlen kapcsolatban áll a lakossággal, de gazdasági okok miatt is így van ez. Azt hiszem, hogy a jelentés és a módosítások nagyobb biztonságot jelentenek majd a betegek számára, de a szabályozó hatóságok összekapcsolását is megkönnyítik majd. A káros mellékhatásokkal kapcsolatos adatoknak hozzáférhetőeknek kell lenniük mind a szabályozó hatóságok számára, mind pedig az egészségügyi dolgozók számára, és nem utolsó sorban a betegek is tájékoztatást kell, hogy kapjanak a gyógyszerek minden lehetséges hatásáról és mellékhatásáról. Ezeknek az információknak szerepelniük kell a beteg tájékoztatón. És hozzá kell még fűzni, hogy azok a gyógyszerek, amelyek még nem vizsgáltak meg minden lehetséges mellékhatásra tekintettel, ezeket könnyen ki kell, hogy ö, tudjuk vonni a piacról. Éppen ezért rendszeresen jelentéseket kell készíteni a gyógyszerek megbízhatóságáról, legalább 5 évente. Néha a mellékhatások akár a gyógyszer bevétele után 20-30 évvel is felléphetnek, éppen ezért van szükség erre az intézkedésre. Azt is ki kell emelni, hogy az innováció, a tudomány és a kutatás a gyógyszeriparban hozzá kell, hogy járuljon ehhez a területhez. Köszönöm szépen, Bronzuli asszony, két percre. Elnök úr, Tajani biztos úr, a gyógyszerek biztonságának ellenőrzése, miután ezeket már piaci forgalomba bocsájtották, ennek a rendeletnek az elsődleges célja. Tehát hatásokat értékelni kell, és soha nem lehetnek eltúlzottak ezek az ellenőrzések hiszen 197 ezer halálesetet okoznak a gyógyszerek évente az Európai Unióban. A klinikai kísérletek során előjöhetnek a nem kívánatos mellékhatások, de néha ez csak hosszú alkalmazás után jön elő, vagy pedig más gyógyszerekkel kölcsönhatásban. Tehát a gyógyszerek alkalmazásának monitorozása továbbra is az Európai Unió egyik prioritása kell, hogy maradjon a közegészségügy területén. A farmakovigilancia jó rendszere meg kell, hogy engedje az egészségügyi dolgozók, valamint a betegek számára hogy a gyógyszerek nem kívánatos mellékhatásairól beszámoljanak. Miután ezeket a jelzéseket begyűjtötték, reagálnunk kell, például oly módon, hogy a gyógyszer felírásának módozatait megváltoztatjuk, az alkalmazását megváltoztatjuk, vagy esetlegesen visszavonjuk a gyógyszert a piacról, amennyiben nagyon súlyos mellékhatások lépnének fel. Az együttműködésre irányuló javaslat a farmakovigilancia területén számos előnyel járhat megengedi például azt, hogy sokkal több jelzést tudjunk feldolgozni, és sokkal gyorsabban ö, ö, felderíthessük ezeket a káros mellékhatásokat. Így módon gyorsabban kivonhatjuk a piacról a veszélyes gyógyszereket, amennyiben erre szükség lenne. Valamennyi tagállamnak továbbra is főszereplőjévé kell válnia az Európai Uniós farmakovigilanciai rendszerben. Végezetül elnök úr, ki kell emelnem, hogy mennyire fontos a közvetlen jelzések lehetővé tétele a betegek számára, hogy a nem kívánatos mellékhatásról be tudjanak számolni, hiszen szóval most még nagyon kevés olyan állam van, amely a közvetlen jelzést elfogadja, és el kell mondanom, hogy ahol ezt alkalmazzák ezt a rendszert, semmiféle túlzott terhet nem jelent az illetékes hatóság szemére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ranzóli asszony. Akkor most a spontán felszólalások következnek. Egy percben Borkuletti asszony. Ačiū pirmininkė és Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ennek a dokumentumnak a legfontosabb része, vagy üzenete az az, hogy egy információs adatbázis keletkezik, amelyet a betegek is olvashatnak. Az évi 200 ezeres elhalálozás egy olyan adat, amely mindenképpen cselekvésre kell, hogy sarkaljon bennünket. A az én hazámban a, vannak bizonyos regisztrációs problémák, 170 esetet jegyeztek föl, máshol arányában sokkal nagyobbak a számok. Úgy tűnik, hogy ezek az aránytalanságok inkább annak a következményei, hogy az orvosok vagy tájékoztatnak a mellékhatások okozta halálokról, vagy jelentik azt, vagy nem. Az intézményeket ösztönözni kell, hogy jelentsenek, reagáljanak, Jelenleg ugyanis megkésve érkeznek az információk. A jövőben az ellenőrző szervek és a gyártók is, valamint a hatóságok megfelelően kell, hogy játsszák szerepüket. Mikolasik úr következik. Gracias, señor presidente, komisária Tajani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. A farmakovigilancia célja az az, hogy a betegek és a hatóságok mindent jelentsenek, nem csak a komoly mellékhatásokat, hanem mindent az európai adatbázisba. Ezért az adatbázis majd teljes lesz, és így kutatási célú felhasználása is megbízhatóbbá válik így meg lehet majd változtatni a gyógyszerfelírási szokásokat, illetve a betegtájékoztatókat, vagy akár veszély esetén visszavonni a terméket a piacról. Támogatom azt az intézkedést is, amelynek révén jobban igyekszünk tájékoztatni a betegeket a gyógyszerekről, a csomagolásban elhelyezett tájékoztató segítségével. Így a betegek nem csak a gyógyszerről tudnak meg információt, hanem arról is, hogy hogyan kell jelenteni, hova kell jelenteni a mellékhatásokat. Sajnálatos módon előfordul az, hogy bizonyos mellékhatásokat eltitkolnak, például a fogamzásgátló szerekét is. Ez a jelentés mindenképpen a betegek szolgálat, érdekeit szolgálja. Berger. Weisberg asszony egy percre kapja meg a szót. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok először is a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Egy jó gyógyszerfelügyelet védi az európai polgárokat, ugyanakkor a nagykorú betegeket is védjük. Két dolog fontos különösen számomra, a gyógyszerbiztonsági weboldal és a betegtájékoztató. A kedvező hír az, hogy ezzel a határozattal holnap a weboldal a gyógyszerbiztonságot illetően minden tagállamra, tagállamban létrejön, és így a betegtájékoztatóban új információkat is meg kell adni. És ezzel egy tarthatatlan helyzetnek vetünk véget, hiszen nagyon sok tagállamban a betegtájékoztatót nem lehet feltenni az internetre. És ez nem felel meg a realitásnak sok polgár esetében, akiknek joguk van a szabad mozgáshoz. Nos, nem sokára egész Európában a betegtájékoztatót mindenki a saját ide anyanyelvén lehívhatja az internetről, és hogyha valaki elveszítette ezt, akkor az internetről beszerezheti. Ugyanakkor a tájékoztatás javítására is szükség van, és örülök annak, hogy a bizottság egy jogalkotási javaslatot terjeszt majd be ebben a tárgyban. Köszönöm. Köszönöm, Weisgerber asszony. Ribászi úr kapja, asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy visszatérjek a környezeti hatások kérdésére. 1965 óta olyan kritériumokat dolgozott ki az Európai Unió, amelyek három szemponton alapulnak. Hatékonyság, biztonság és gyógyszerészeti minőség de környezeti hatást nem vizsgáltunk ebben a folyamatban. Ön is tudja, hogy az ösztrogének a folyóvizekben már most megváltoztatják a halak nemét sok esetben. és a gyógyszerek, gyógy, a kórházakból származó szennyvizek is sokszor tartalmaznak gyógyszermaradványokat. Erre ebben a csomagban csak egyetlen ponton kerül hivatkozás, mégpedig a bevezető rendelkezésekben az Európai Környezetvédelmi Hatóságra hivatkozik a szöveg, illetve a tagállamok szerepére, a bizottságnak pedig az a feladata, hogy egy jelentést adjon ki arról, hogy kell-e módosítani ebben a tekintetben az európai jogszabályokat. Arra kérném az Európai Bizottságot, hogy készítsenek egy jelentést ezeknek az adatoknak az alapján, hiszen közvetve ennek hatása van az emberi egészségre is, hiszen az ilyen víz fogyasztása is okozhat kellemetlen mellékhatásokat. Köszönöm szépen, Dorfman úr, két percre. Tisztelt komisszája, geschätzte Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Fontosnak tartom, hogy most itt erről a témáról beszélünk, és a többnyelvűségre hívnám fel a figyelmet, ami az információkat illeti a betegtájékoztatón. Én egy nyelvi kisebbség tagja vagyok, és egy az orvosi beteg, a betegtájékoztatón, például az én régiómban az eddig helyzet ahhoz vezetett, hogy az emberek nagy része a régióban nem értette a betegtájékoztatót, és ez nem csupán kellemetlen, hanem veszélyes dolog is. Azt hiszem, hogy ezzel az irányelvvel el kell jutnunk odáig, hogy az információk a betegtájékoztatót illetően az internetről lehívhatóak legyenek, akár otthonról is, és a gyógyszertárakban is rendelkezésre álljanak. És hogyha azt is elérjük még ezen kívül, hogy ezek az információk rövidített formában bemutatásra kerülnek, akkor már akár a betegtájékoztatón is több nyelven lehet ezeket rendelkezésre bocsájtani Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Tiene la palabra por un minuto el señor Rossi. Onorevoli colleghi. Rossi úré a szó. Kedves kollégák, támogatom az előadó megközelítését, hiszen azt hangsúlyozza, hogy ellenőrizni kell a gyógyászati termékek, gyógyszerészeti termékek biztonságát. Nagyon fontos, hogy a közösségi adatbázishoz hozzáférjenek a betegek, és be kell vezetni az árképzést a tagállamok szintjén, amely megfelel a farmakovigilanciának. Egyértelműen meg kell, hason, meg kell, szabály, meg kell állapítanunk a szabályokat, de sajnos abban az Európában, ahol túlságosan a hosszú élettartamhoz ragaszkodunk, gyakorlatilag kihasználjuk a lehetőségeket. Meg olyan betegségekre vezet ez, amelyeket még nagyon nehéz világosan látni. Ez a többszörös ö, vegyi szindróma. Ö, nagyon fontos, hogy az Unió megtegye a megfelelő lépéseket, hogy tájékoztassa és képezze az állampolgárokat a különböző gyógyszerek megfelelő alkalmazása terén. Köszönöm szépen, Snellhától egy percben. Köszönöm szépen a szót. Ha végig gondoljuk, hogy az első, az elmúlt években, és hogyan is kezdtük el az elmúlt ciklusban a vitákat erről a tematikáról, akkor azt kell mondanom, hogy mély elismeréssel szolgáltatok a biztos úr előtt, hiszen kiváló eredményre jutottunk. Azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz birtokába kerültünk, és többször is hallottuk ma, ezt a véleményt. Az is meglepő számomra, hogy a tagállamok egyetértettek abban, hogy meglegyen egy megfelelő összekapcsolt adatbank. Utalnék azonban arra is, hogy a ügynökség és a gyógyszervigilancia témájáért felelős ügynökségnek a munkáját jobban összekapcsoljuk, hiszen megvannak ehhez az előfeltételek. Mégis óva intenék attól, hogy az egyes polgároktól érkező bejelentésektől tartózkodjunk, főleg a mellékhatásokra vonatkozóan. Nyilván dokumentálni mindenkinek joga van, ezeket a bejelentéseket figyelembe kell venni, de ne rugaszkodjunk el. Köszönjük szépen, Snellhárt képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, nagyon röviden szeretnék szólni. Először is mindenkinek gratulálni szeretnék, aki ezzel a témával foglalkozott. Nagyon fontos, amivel nem foglalkoztak, nevezetesen a keresztezett farmakológiával, a monotermékek, vertikális monotermékek vonatkozásában fantasztikusan az eredmény, de 92%-ában az eseteknek túl kezeltek a betegek, és sajnos mellékhatások jelentkeznek, hogyha másfajta gyógyszerekkel találkoznak ezek az ezek a gyógyszerek. Tehát egy adatbázisra van szükség, nevezetesen, hogy milyen hatással vannak egymásra ezek a gyógyszerek. Ez azért is szükséges, mert a receptekre felírt gyógyszereken túl nagyon sok beteg saját maga is kezeli magát, és ennek mérgező hatása lehet. Azt hiszem, hogy ezzel a témával nem foglalkoztak, és ez eléggé sajnálatos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Riké úr. Most pedig a tanács nevében Császter úr kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Elnök, elnök úr, hölgyeim és uraim, csak először is néhány szóban szeretnék McEvans asszonynak a spanyol elnökségnek és a bizottságnak az eddig elvégzett munkáért, mert igen, kiegyensúlyozott, de rendkívül fontos témában, ami a betegek számára Európában rendkívül fontos. Konkrétum ez, hogy milyen értéket képvisel Európa az állampolgárok mindennapi életében, és ennek alkalmazása kétségtelenül csökkenteni, csökkenti majd a nem kívánatos gyógyszer mellékhatások számát. Erre természetesen ö, emlékeztettek önök is, hogy az egyik fő oka a kórházi haláleseteknek ez. Úgyhogy csak örülhetünk ennek az első olvasatban ö, történt szavazásnak, mert világos, hatékony ez a szabályozás a farmakovigilancia területén. Remélem, hogy a belga elnökség végéig üdvözölhetjük majd a megállapodást a gyógyszerészeti témák más területén is, azért, hogy a parlamenttel együtt és a bizottsággal együtt ezeken a fontos témákban előrelépjünk, hiszen az európai állampolgárok, betegek, illetve a gyógyszerészeti ágazat számára is rendkívül fontos. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Jasztel úr, most pedig Tájáni biztos úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy ez a vita kiemeli, és a sok képviselő részvétele kiemeli ennek a kérdésnek a fontosságát, és kiemeli ezt, hogy milyen fontos a három közösségi intézmény együttműködése. És um, látjuk, hogy milyen módon felkeltjük az állampolgárok érdeklődését is különböző kérdések iránt. És ezért fontos, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt az anyagot. Ugyanakkor osztom azokat a vitákat, amelyekről a vitában, azokat a véleményeket, melyekről a vitában szó volt, még mindig túl sok a fatális baleset, a fatális következménye a gyógyszerek nem kívánatos mellékhatása okán. Erről beszéltek a kollégák. Egyetértek Dorfman képviselővel is. Valóban Helyes és jó, hogy mindenki a saját anyanyelvén beszélhessen, és hogy saját nyelvén informálják a mellékhatásokról minden területen. Ugyanakkor Vernion képviselővel is egyetértek, az aggáját osztom Dali biztos helyett vagyok én itt, és természetesen továbbadom számára mindazokat az észrevételeket, meglátásokat, amelyeket itt hallottam. Köszönöm minden résztvevőnek a vitát. A bizottság teljes szívéből köszöni önöknek, hogy határozott erőt jelzé, erős jelzést bocsátottak ki, adtak az Európai Unió polgárai számára. Ami el kell mondanunk, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos figyelembe venni a környezetvédelmi aspektusokat, és elfogadjuk a parlament javaslatát, hogy a jelentést a megfelelő bizottság készítse el azon törvényjavaslatokról, amelyek a környezetvédelmre vonatkoznak. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy a tisztelt képviselő urakat és hölgyeket emlékeztessek arra, hogy a környezetvédelmi aspektusokat már a bizottsági kommunikáció is magában foglalja ebben a témában. A gyógyszerészeti 2008. decemberi csomag keretében köszönöm szépen. Gracias, señor Köszönöm, biztos úr. Én Rancóli asszonynak is meg szeretném köszönni, hogy jó példával járt elől, hogy hogyan lehet a családot és a munkát kiegyenlíteni, illetve a kettőt eh, harmóniába hozni, és gratulálni szeretnék hozzá. Mekeven asszony, szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is az itt felvetett kérdésekre szeretnék válaszolni. A kollégák a transzparenciáról beszéltek, azt szeretném elmondani, mi itt elértünk, ez egy hatalmas lépés a transzparencia irányába. Rengeteg információ válik publikussá a webportálokon keresztül, és ez egy nagy pozitív változás. Ezen felül pedig a farmakovigilenciai munka függetlensége is megerősödik, hiszen az autorizációt éppen a mi házunk, tisztelt házunk az engedélyezést választotta külön a farmakovigilanciától. Jelentős munkát végeztünk annak érdekében, hogy függetlenítsük a farmakovigilanciai testületet. Rengeteg munka áll a bizottság előtt, miután holnap bizot, biztos vagyok benne, nagy többséggel elfogadjuk ezt a dokumentumot, az bizottságnak el kell készítenie a szórólapot, a páciens szervezetek információját is el kell látni. Természetesen mi nagyon szívesen dolgozunk önökkel a bizottsággal együtt annak érdekében, hogy a szórólap, amely vagy a gyógyszert kísérő melléklap információi prioritásos információkat tartalmaznak, nem lehet minden teljesen fölösleges vagy esetleges ügyet eh, felsorolni. Ezen felül nagyon fontos, hogy a fekete szimbólumot is lássuk. Nem szeretnénk, hogy ez eltűnne, ez a fekete szimbólum eh, mondjuk csak a gyermekgyógyszereken kerepel, szerepelne, hanem ezt a szimbólumot szeretnénk látni a gyógyszereken. Hatalmas munka várt át a tagállamokra a webportálok kialakítása során, és nagyon fontos, hogy az emberek, ahogy a biztos is mondta, anyanyelvükön kapjanak információt, és fontos, hogy a tagállamok a nemzeti beszámoló rendszereket is felültessék. Az emára is nagy munka hárul, és komolyan kell ezt a munkát végeznünk.